menekült kérdés. A menekültek humanitárius helyzet az jobban és a szomszédos országokban. Köszönöm, Possiamo riprendere. Folytathatjuk tehát. Az első hozzászóló a tanács nevében, Nikolás Schmidt miniszter úr. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Miniszter úr, öné a szó parancsoljon. Igen, rögtön már is. Elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő. A menekült hullám, menekült áradat, amely Európát elérte, az Irakot, Szíriát sújtó, borzasztó konfliktus miatt indult el, és amely nagyon régóta tart, korábban Afganisztánban, illetve Afrika szarva területén. Szeptember 23-ai informális csúcson az európai állam és kormányfők döntései megerősítik az Európai Unió eltököltségét, miszerint belső-külső fellépésében humanitárius segítségnyújtásban válaszsal kívánunk szolgálni ezekre a borzasztó problémákra. Lássuk talán kicsit konkrétebben. Megfelelő forrásokra van szükség annak érdekében, hogy a humanitárius felépésünket aktívan finanszírozhassuk, hogy azt a menekültügyi főbiztosság, illetve az ENSZ élelmezési program is megkívánja tőlünk, annak érdekében, hogy a menekülteket a hazájukhoz legközelebb tudjuk segíteni, Irakban, Jordániában, Libanonban vagy Törökországban, Szíriában, ban a soha véget nem érő polgárháború egy olyan kérdés, amely komoly kihívás elé állít bennünket. Konkrét fellépésre van szükség, konkrét programokra a legkritikusabb területeken, például az oktatás, hogy a fiatalok foglalkoztatása segítenünk kell nekedett. Jelentős alulfinanszírozástól szemültek ezek a problémák. Nos, közös eh, kérés az elmés kormányfőket az Európai Parlament eh, együttértéséről beszélnünk ez ügyben. Ami a belső felépésünket illeti, a tanács eh, tisztában van azzal, hogy mennyire égető kérdés, és milyen mérleteket ölt ez a probléma. Egy igazi humanitárius helyzet problémával van dolgunk a lehető legnagyobb prioritással kell kezelnünk ezt a problémát. Pontan ezért két rendkívüli eh, csúcsra, belügyi és bel- csúcsra is eh, sor került eh, szeptemberben, amelyet a Luxemburgi Soros elnökség hívott össze és vezetett le. Az április és a júniusi európai tanácsüléseken eh, a májusban benyújtott Európai Bizottsági Csomagot tárgyalták. A szeptember 9-én egy újabb kiegészítő csomag is érkezett az Európai Bizottságtól, ami a, a, a ami a miniszteri reggeli, a munkaügyi miniszterek munkareggelie során tegnap elhangzott, most arról elmondhatom, hogy arról beszéltünk, hogy hogyan segíthet az Európai Unió és az Európai Bizottság azoknak a tagállamoknak, akik a legnagyobb számú menekültet fogadják be. Hogyan segíthetjük ezen menekültek integrációját, hogyan segíthetjük azt, hogy a munkaerőpiachoz könnyebben hozzáférjenek, hogyan tudjuk a nyelvtanulásukat segíteni, hogyan tudjuk a szakmai képzettségüket megállapítani, hogyan tudjuk a gyermekek iskoláztatását biztosítani. Tyson biztos asszony több javaslatot is letett azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a különböző alapokat, például az Európai Szociális Alapot felhasználni arra célra, hogy európai szinten is feléphessünk. A Luxemburgi Soros Elnökség szeretné az EBSCO tanácsülésein is majd valahogy konkrét intézkedésekbe átültetni ezeket a javaslatokat annak érdekében, hogy valóban segítsünk azoknak a tagállamoknak, ahol a legnagyobb számú menekült, ahol a legnagyobb számú menekült érkezik. Ezek segítségével remélhetőleg jelentős eredményeket érhetünk el, méghozzá a lehető leggyorsabban. Szeptember 11-én a tanács átmeneti intézkedéseket vezetett be a nemzetközi védelem tekintetében Olaszország, Görögország megsegítésében annak érdekében, hogy 40 ezer menekültet áttelepítését biztosítsuk. A szeptember 22-e ülésén egy második döntést hozott a tanács, mi szerint 120 ezer menekültet áttelepítettünk, illetve menekültet, illetve nemzetközi védelemre szorulót Olaszországból, Görögországba, más tagállamokba tepítünk át megfelelő kódek alapján. Nagy örömömre szolgál, hogy az első ilyen hotspotok, úgynevezett hotspotok már működnek, és más ilyen úgynevezett hotspotokat is sikerül nem sokára felállítanunk. Egy úti tervet fogadtunk el, amelyek, amelyet ö, már elkezdett megvalósítani Görögország és Olaszország. Egy szakértői fórumot szervezett az Európai Bizottság az IAZO segítségével, illetve a ö, ö, október 9-i ülésen fogunk egy szakértői szinten beszélni arról, hogy, hogy ö, hogyan tudjuk ezeket a, az átelepítési intézkedéseket a gyakorlatba átültetni. A parlamenttel kiváló az együttműködés, ezen döntés meghozatala során valóban elmondhatom ezt, hogy közös a szándékunk, közös az akaratunk, hogy valóban segítségére siessünk azoknak a tagállamoknak, akiket leginkább érint ez a menekült hullám. Illetve, hogy humanitárius segélyt nyújtsunk azoknak a menekülteknek, akik elérték eh, Európát például földközi tenger eh, felől, mondjuk Líbiából érkezve. Úgy érzem, hogy a valettai eh, csúcson nagyon konkrét eredményeket érhetünk el, legyen az például a menekültek védelme, vagy az emberkereskedők elleni harc, vagy a visszafogadás, visszatelepítés terén hozott intézkedéseket a tagállamok mozgósítására, illetve a legfontosabb partnerek mozgósítására van szükség annak érdekében, hogy az Európai Unió vonatkozó költségvetési sorait megduplázzuk, és egy milliárd euró további pénzt mozgósítsunk a humanitárius segítségnyújtás céljára. Hollandia és Belgium további pénzeket mozgásított, több 48 millió euró össze összességében. Az Egyesült Királyság 100 millió fontot ígért Franciaország és Spanyolország egy további 100 millió, 100 millió eurót ajánlott fel ezen célra. Mindenképpen szükség van emellett arra is, hogy az Európai Unió mellett az egész nemzetközi közösség segítségére számíthassunk. Éppen ezért a Németország a, a, G7-ek soros elnökségeként, illetve a, a az ENSZ csúcson kezdeményezte egy ilyen outreach események rendezését annak érdekében, hogy 1,8 milliárd eurót lehessen finanszírozási célokra a donor országoktól begyűjteni. Úgy érzem, hogy ezt a lépést a tanács szintjén nekünk támogatnunk kell soros elnökségként. Ehhez persze az Európai Parlament folyamatos támogatásra szükség van annak érdekében, hogy a szükséges költségvetési kiigazításokat meghozzuk, nyilván számíthatunk önökre e célból, éppen ezt a e, támogatásokat elő is köszönöm, akár csak a figyelmüket. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Schmidt miniszter úr, és köszönjük a luxemburgi elnökségnek is a megszólalást. Most az Európai Bizottság alelnökének Timmermans úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian prób előtt állunk. Ez vitathatatlanul generációk óta az egyik legnagyobb kihívás Európa számára. A cselekvő képességünk a tét az, hogy képesek vagyunk-e megérteni azt, hogy csak európai megoldások léteznek, és még ezek az európai megoldások is nagy megpróbáltatást fognak jelenteni. Tehát itt az Európai Unió nem csak az Unió, hanem Európa alapértékei ö, próbáltatnak meg. És amikor emberek úgy érvelnek, hogy akik Európába érkeznek, azok többségileg olyanok, akik csak jobb életet keresnek és nem menekültek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen megalapozatlan. Nincsen ennek tudományos megalapozottsága. És ebben a házban is elhangzik ez. Ebből én mégis azt a reménységet vonom le magamnak, hogy ők is csak azért mondják ezt, mert azt nem utasítják el, hogyha viszont tényleg menekültekről lenne szó, akkor azokon segíteni kéne. Nos, ha ebben meg tudunk egyezni, hogy a menekülteken segíteni kell, akkor viszont az is azonnal következik ebből, hogy erre csak európai válaszok léteznek. E, ebből a, az utcából nem lehet úgy kimenekülni, hogy szembe megyünk az igazsággal. Itt mögöttem azt mondják, hogy menjek oda a táborokba és azokkal beszéljek. Hölgyeim, uram, pont ott jártam a napokban. Önök jártak ott? És pontosan ezért tudom, hogy a félelem a legfőbb motiváció az európai társadalmakban. Sok európai polgár fél. És tudjuk, hogy a félelemnek mi a jellemzője. Ha az ember fél, akkor igazolni akarja azt, hogy félelme jogos, és nem nyitott arra, hogy megértse, hogy félelme nem megalapozott. Most nekünk az a dolgunk, hogy ne váljunk a saját félelmeink áldozataivá. Ne kezdjünk el egyből bűnbakokat keresni, sztereotipizálni, embereket kis dobozokba bezárni, hanem megoldásokat kezdjünk el végre keresni. Ö, éppen azért, hogy ezek a félelmek csökkenjenek, és nem egyszerűen több szavazatért populista módon dumálva kell egyszerű megoldásokat, illetve megoldás látszatokat generálni. Csak azért, mert otthon jó pontokat akarunk gyűjteni a hasonlóan elvetemültek körében. Az Európai Tanácsülés vállalta a felelősséget, felelős módon tanácskoztunk, és megteremtettük a megoldások alapjait. Röviden összefoglalnám. Múlt héten döntöttünk a külső határok megvédésének megerősítéséről, megfelelő erőforrások oda telepítésével, Frontex Europol részvételével. Növelni fogjuk az EU belügyi programját, 100 millió eurót fordítunk a sürgőségi segítségnyújtásra, amit a tagállamok kapnak, a meglévő 73 millió elfogyása után ennek a pénznek a nagy része közvetlen humanitárius segítségnyújtásra fordítódik, elhelyezésre, élelmiszerellátásra, más része egyéb feladatokra felgyorsítjuk a Balkán konferencia, jövő csütörtöki Balkán konferencia előkészítését, hotspotokat fogunk telepíteni a legérintettebb tagállamok határaira, hogy a migránsokat regisztrálni lehessen, és meg lehessen valóban különböztetni a menekülteket a gazdasági menekültektől. A Dublini és Schengeni akvikat újra értékeljük, a tagállamok hozzájárulásait növeljük 1 milliárd euró összértékben, amit a unacr ral közösen az élelmiszerprogramra fordítunk a szíriai menekültek környékbeli elhelyezésére és elhelyezésének javítására Törökországgal, Jordániával közösen. Trust Fundot hozunk létre a szír menekültek érdekében, és az afrikai országokkal is sús találkozót tartunk november 11-12-én. Ezek a, a döntések, ezeket fogjuk most végrehajtani. The, the, the issue here is not... A lényegi kérdés nem az, hogy tudjuk-e, hogy mit kell csinálnia, vagy sem, hanem az, hogy mint sok más területen nincs meg a kellő határozottságunk. Nem hiszünk eléggé abban, hogy meg tudjuk ezt oldani. Egyetértek Merkel, Merkel kancellárasszonyal, igenis meg tudjuk oldani ezt a kérdést, és foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy mennyiben tudnak megbízni egymásban a tagállamok. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállamok elhiggyék egymásról, hogy meg fogják tenni azt, amit meg kell tenni, javítják a külső határok védelmét, azonnal új lenyomatot vesznek az érkezőktől, és azok pedig, akik nem helyezkednek el az EU külső határán, szolidárisnak kell, hogy mutatkozzanak a többi országgal, amelyek a terhek nagy részét viselik. Hogyha ezt sikerül megoldani, akkor az Európába vetett bizalom, de az Európán belüli kölcsönös bizalom is növekedni fog a tagállamok között, és erre van szükség. Ahogyan korábban is elmondtam már, közelít a tél, Guterrez úrral beszéltem, aki a menekült ügyi főbiztosa az ENSZ-nek. Beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk a télre felkészíteni a különböző menekültáborokat, de a mozgásban lévő emberek esetében nem tudunk tenni semmit, hogyha megérkezik a tél. Genfben tegnap a partnereink üdvözölték az EU-s költségvetés növelését az intézkedések finanszírozására, 200 milliót fordítunk az élelmezési programra, 300 milliót a humanitárius segítségnyújtásra a jövő év folyamán, és mint ahogyan tudják, megkértük a tagállamokat arra, hogy ezt az összeget, ezzel az összeggel ők is járuljanak hozzá a közös forrásokhoz, az állam és kormányfők egyetértettek ezzel. Remélhetőleg sikerül megértetni az emberekkel azt, hogy az egy milliárdos összeg a humanitárius segítségnyújtás esetében nem túl nagy összeg. Nagyon hálás vagyok ismét csak ennek a parlamentnek azért, hogy jó példával jár elől, és a költségvetésre vonatkozó javaslatokat, amelyeket a múlt héten terjesztettünk be, sürgőségi eljárással kezeli. Ez a parlament mindenképpen tiszteletet érdemel azért, amilyen, amiért ilyen álláspontot foglalt el és nyilvánvalóan szükség van a frontvonalban lévő tagállamokban er, ezekre a forrásokra, hiszen, mint ahogy mondtam, egyre közeleg a tél. A humanitárius segítségnyújtás azonban nem csak a finanszírozásban merül ki, hanem szükség van egyéb erőforrásokra, emberi erőforrásokra is. Avramopoulos, Stilinidis, Hán és egyéb biztosok, akik érintettek ebben a kérdésben, foglalkoznak ezzel, mielőbb fel kell állnia a szükséges mechanizmusoknak, nem szabad tovább pazarolnunk az időt. A görögországi fogadókapacitások gyors ütemű növelése talán az egyik legsürgetőbb kérdés. Juncker elnök úr azt kérte, hogy mobilizáljuk a szükséges erőforrásokat a kapacitások növeléséhez, ennélkül ugyanis nem tudunk semmit elérni. Görögország egy külön programot dolgoz ki az UNHCR-rel együtt, ebből a célból. Fontos, hogy Görögország a Dublini rendszer megbízható eleme legyen, és szeretném elmondani, hogy üdvözlöm, hogy a görög kormány úgy döntött, hogy visszatér a Dublini rendszerhez. Nem készültünk még fel teljes körülön a télre, de a bizottság mobilizált minden erőforrást, amelyre szükség lesz az Európai Unió határain belül és kívül. Törökországgal kapcsolatosan már sok minden elhangzott, tovább dolgozunk ezen az ügyön, és ma délután tovább fogunk tájékoztatni mindenkit arról, hogy a következő hetekben milyen lépések várhatóak a részünkről. Biztosan egyetértenek velem abban, hogy a humanitárius helyzet megoldása és a legérintettebb országok terhének csökkentése mellett nem szabad megfeledkeznünk a kontextusról, illetve a probléma gyökereiről sem. Juncker elnök úr is nyilatkozott ezzel kapcsolatosan. A háború és az üldöztetés elől menekülő menekültek mindent megtesznek azért, hogy jobb életkörülmények között élhessenek, továbbra is el fogják hagyni a hazájukat. Nincs más választásuk, nekünk pedig nincs más választásunk, mint hogy megfelelően fogadjuk őket itt az Európai Unióban és más országokban, ahová érkeznek. Itt az ideje, hogy újjáépítsük a saját magunkba és egymásba vetett bizalmat, azért, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezt a sürgető humanitárius válságot, együtt meg tudjuk ezt oldani. Thank you very much, Vice President Timmermans. Now we start with the debate. Köszönöm szépen a biztos úrnak. Most pedig megkezdjük a vitát. 12.30-ig van időnk. Több mint 40-en iratkoztak fel a hozzászólók listájára, kérem mindenki tartsa be a hozzászólási időt. Az első hozzászóló Bozemberg képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita a menekültek kérdéséről. Ez tulajdonképpen folytatja azt, amiről eddig beszéltünk. Teljes joggal hangzott el, hogy az Európai Unió az egyetlen olyan intézmény, amely meg tudja oldani a problémát. Európai politikai megoldásra van szükség. Elhangzott a szolidaritás a tagállamok között, és természetesen erre nagy szükség van. A határok védelme e, is elengedhetetlen, az európai értékek tiszteletben tartása, de nem tudjuk megoldani ezt a problémát, hogyha nem működünk együtt a e, származási országokkal. Nyilván tudják, hogy az Európai Unió az egyik oka a menekült e, válságnak. Emellett alá kell írnunk szerződéseket a tranzitországokkal is. Törökországra gondolok itt. Erdogan elnök tegnap kritizált bennünket azért, mert nem vagyunk képesek 250 ezer embert befogadni humanitárius okokból, humanitárius segítséget nem tudunk nyújtani nekik, míg Törökország két millió embernek ad otthont jelen pillanatban. De elfelejtette említeni, hogy több milliárd eurót adott az Európai Unió ehhez, és nem tartják be az Európa, a Törökország és Görögország közötti egyezményt. Az Európai Uniónak segíteni kell megoldani ezt a problémát. Humanitárius kérdésről van szó és az emberek az életükért menekülnek. Fleckenstein képviselő, képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem csak a tagállamokban, hanem a tagállamokban vezető úton, a Balkánon, Törökországban is segítségre van szükség, és a régiókban is. És azt gondolom, hogy köszönetet kell mondanunk azoknak az önkéntes és hivatásos segítőknek, akik napról napra teljes végkimerülésig segítenek az ember, legyen a Szíriában, Törökországban vagy Münchenben a főpályaudvaron. Természetesen az egész finanszíroz, egészet finanszírozni is kell. És ez jó, amit a tanács elhatározott, hogy emeljük a segítségnyújtást. De hát mi lenne velünk, hogyha a tagállamok nem tartanák be a kötelességvállalásaikat. Már nagyon régen tettek ígéreteket, de hol van az a 0,7%-os együttműködés, hozzájárulás a fejlesztési együttműködésre. Számok, számok, gyors cselekvés, erre van szükség. A menekültek, akik nagyon sok terhet cipelnek, és nagyon nagy veszélyeknek teszik ki magukat, nekik mindenképpen segítenünk kell. Stevens képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, Törökország most pénzügyi támogatást kap az Európai Uniótól, azért, hogy a menekülőket be tudja fogadni. Ne felejtsük el a fogyatékkal élőket. Nagyon sokan vannak, főleg a a szíriai háború miatt sok fogyatékkal élő személy van, akik nem tudják megfizetni a, az utat, nagyon nagy támogatásra van szükség, különleges támogatásra van szükségük, orvosi ellátásra van szükségük, és ezt nem kapják meg. A fogyatékkal élő gyermekek nem tudnak normál iskolákba tanulni például. A süket gyermekeknek oktatást kell nyújtani nyelnyelven, a vakgyermekeknek oktatást kell nyújtani e, bráírással, a, a fügyetékkal élő menekülteknek különleges segítséget kell biztosítani. Ezzel kapcsolatban nem igazán történik sok minden. Én szátári, a szátári menekültábort kerestem fel Jordániában, <clears throat> tavasszal, és láttam saját szememmel, hogy mi a helyzet. Intelligensen és gyorsan kell felhasználni az eszközöket, ezzel az Európai Unió gyorsan és hatékonyan tud segíteni az embereknek. Köszönöm, mondja az elnök, Wikström képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy köszönettel tartozunk Törökországnak, Jordániának és Libanonnak, mely országok 3-4 millió eh, eh, menekültet fogadtak be, az összes 10 millió szíriai menekülttől. Eh, itt Európában 28 országban eddig körülbelül 500 ezer menekültet fogadtunk be. Mi vagyunk a leggazdagabb kontinens a világon, és ez az, ennyi ez a hozzájárulásunk? Sok tagállamban, és ahogy már mondtam, Magyarországon a menekülteket szöges drót várja, fal várja, rájuk lőnek, rájuk lőnek könygázzal, és emellett a nemzeti jogszabályalkotás ma azt írja elő, hogy azok a magyar állampolgárok, akik szolidaritást mutatnak, fölvesznek menekülteket, befogadnak menekülteket, három éves börtönbüntetést kockáztatnak ezzel. A szomszédok pedig, a szomszédok pedig bejelentik, jelentik ezeket a személyeket, akik befogadnak menekülteket. Ilyen Európát akarunk, elnök úr. Ez az Európai Unió, amiért küzdünk. A második világháború óta ilyen, jogszabályalkotás, ilyen jogszabályok nem születtek sohas emelyik tagállamban. Ez tényleg szégyenletes. Annyira többet, annyival sok többet tehetnénk, és annyival jobban léphetnénk fel. És a világ minket néz. Mikor az USA-ban jártam múlt héten, akkor hallottam az Orbán beszédet. Hogyha ez a helyzet Európában most, akkor mi lesz a jövő? Huaristi úr nem tartózkodik itt benne a teremben, úgyhogy Szargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogy hogy bánunk a menekülteinkkel, az nekünk állít tükröt, hogy milyen értékeink vannak, milyen a civilizációnk. Csodálom azokat az országokat, akik mindent megtesznek azért, hogy a menekült hullámokat megfelelően határaikon, illetve állomásaikon biztonságot kínálnak nekik. De sajnos vannak olyan országok is, akik bevetnek minden lehetőséget, hogy az embereket elriasszák, szöges drótot, szöges drótot állítanak, illetve könygázzal lövik őket. Hogyha ezt megengedjük, úgyhogy nem ítéljük el, akkor azt hiszem minket is lehet vádolni, akkor egyfajta tettestársak vagyunk. Egyesek megpróbálják semlegesen leírni a magyarországi helyzetet és Orbán viselkedését, de ezt nem tudjuk elfogadni. Ez történt tegnap például a szociáldemokratákkal is.

a tanzeniai választásokat figyelem meg, én vagyok a vezetője, és az emberek azt mondják nekem, hogy a megfigyelés nem jelenti azt, hogy fel kell lépni. Amit Magyarország tesz a határon, az nem megfigyelés, hanem elriasztja a menekülteket, és a szabályaink szerint ez tiltott. Köszönöm, Ferrara képviselő következik. Marile Ferrara. Ferrara kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. ma is hallottuk a legkisebb rossz logikáját, elég sokan érvelnek így. 40 ezer migráns szeretnének, szeretnénk áthelyezni ezzel kapcsolatban. Szerintem ez üdvözlendő, viszont amit a 120 ezer, menekültel szeretnénk tenni, az nem megfelelő. Nagyon fontos, hogy objektív kritériumaink legyenek, felülvizsgáljuk, fontos felülvizsgáljuk a Dublini mechanizmust, és fel kell készülnünk arra, hogy sürgősen kell cselekedni. Sajnos az Európai Parlament véleményét nem vette figyelembe az Európai Bizottság. A migráció jelenség nem probléma, nem azonnali megoldásokat igényel, hanem egy komplex megközelítést. Nagyon fontos. Természetesen befogadjuk a, a migránsokat, de nézzük meg, mik az alapokok, háborúk, válságok, üldöztetés vagy természeti katasztrófák. Az Európai Parlament a fegyverek eladása ellen foglalt állást, ez is természetesen befolyásolja a migránsok helyzetét. A Kártum, a Triton, nagyon sokféle európai fellépés van. Azt hiszem, hogy ezt meg kéne próbálni valahogyan úgy összefogni, hogy egyetlen mechanizmussal lépjünk fel, de teremtsünk biztonságot. Dublin meg kell változtatni, hogy ex ante tudjunk fellépni, és tudjunk segíteni a bajba jutott tagállamokon, ne csak akkor lehessen fellépni, amikor már ég a ház. Köszönöm Fontának képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a legmeglepőbb, hogy Magyarországot nagyon sokan kritizálják, de elve, elfelejtjük a legfőbb problémát Szíriával kapcsolatban, ez pedig az iszlám állam léte. Milyen európai stratégiáink vannak erre vonatkozóan? Európán kívüli országok is fellépnek, sőt, őt lépnek fel leginkább a probléma megoldására, az európaiak nem igazán izgatják magukat. Ahhoz, hogy ne jöjjenek ide háborús menekültek, azt kell elérnünk, hogy ne legyen háború. Sokan félnek. De én is félek valamitől, attól félek, hogy a külügyi politikát ugyanazok viszik tovább, akik létrehozták ezt a jelenlegi súlyos helyzetet. Sajnos Nobel békedíjjal is megajándékozták azt, aki közvetve vagy közvetlenül elő, előmozdította ezt a helyzetet, aki miatt ide jutottunk. Köszönöm. Köszönöm, Színadinos képviselő következő. Πριν από ένα έτος, ο Επίτροπος Αβραμόπουλος δήλωσε ότι δεν θα ξανα... Köszönöm szépen. Ahogyan az elnök úr is elmondta, nem fogunk visszatérni egy olyan állapotba, amikor is Európa, mint kontinens bezárta a kapuit. Nem fogjuk lezárni a határainkat. Ugyanakkor több százezerre migráns árasztotta el Európát, a dzsihádisták ezeket a migrációs hullámokat használják fel arra, hogy Európába betörjenek, ezrek halnak meg a földközi tengeri térségben. Nem tudjuk ellenőrizni ezeket a migrációs hullámokat, nem tudunk megfelelő segítséget nyújtani az igazi menekülteknek sem. Olyan országok, mint Németország és Ausztria újra határellenőrzést vezettek be, más országok a hadsereget veték be a migrációs hullám kezelésére, nem tudjuk megoldani a problémát csupán pénzzel, Európának végre meg kell értenie azt, hogy azok mellé kell állnunk, akik az iszlám állam ellen harcolnak. Törökországtól meg kell követelnünk a törvények betartását, és biztosítanunk kell azt, hogy azok a menekültek, akik Szíriából, Törökországon keresztül ide érkeznek, hogy azok esetében azon országokban bírálják el a menekült kérelmet, amelyben megérkeznek, nem pedig Európában. Holmeier képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Örülök, hogy a tagállamok a bizottsággal együtt végre konkrét lépéseket kezdenek foganatosítani. Számomra rendkívül fontos az, hogy azon túl, hogy itt 1 milliárd euróról beszélünk, sürgősségi alapokról és hasonlókról, valamint Törökországnak nyújtott segítség növeléséről, hogy ezen túlmenően konkrét lépések történjenek, és hogy legyen egyfajta garancia arra, hogy ezek az alapok tényleg pénzzel telnek meg, és a befizetések megtörténnek. Ugyanis az eddigi befizetési arányok a világélelmezési alapban nem elegendőek, a világélelmezési programot az Európai Unió és a tagállamok is elhanyagolták. Másodszorban egy egészen lényegi kérdés az is, hogy a háború okait felszámoljuk, és ne hagyjuk ezt olyas valakire, aki a legutóbbi időszakban, Ukrajnában nem igazán azt bizonyította be, hogy békésen bánna a szomszédaival. Fontosnak tartom azt is, hogy a hotspotokról, a befogadási helyekről szóló kérdésben megfelelően járjunk el. Sargentini asszony, önnek mondom, hogy a néppárt és az SND közösen döntöttek úgy, hogy nem megfelelő az aldeagú és a zöldek megközelítése Magyarország felé. Csehországban is hasonló lépéseket látunk, Szlovákiában is. Ez azt jelenti, hogy Igenis, észszerű és szükségszerű megtenni azt, amiről Vánc biztos úr is beszélt, konkrét lépéseket kell foganatosítani, máshogy kell bánni a, tagáll- a menekültekkel, és az Európai Unió értékeinek és jogszabálynak megfelelően kell megvédeni az európai határokat, erről kell meggyőzni ezeket az országokat. Huaristia Baus kolléga megérkezett, és tudta, magát, tudta hiányzását igazolni, úgyhogy most megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr! Meghallgattam el délelőtt a tanácsot, és úgy tűnik, hogy viktimizmust gyakorolunk most, ezzel igazoljuk azt, hogy miért zárjuk le a határokat. Mi történt Schengennel? Miért gondoljuk azt, hogy a biztonság előbbre való, mint az emberi jogok? Vannak olyan tagállamok, amelyek a jobb oldal félelem politikáját vették át. Egy hónappal ezelőtt Mogherini azt mondta, hogy amikor masszív migrációs hullám érkezik ide, akkor válságról beszélhetünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az európai lakosság 1,3%-áról beszélünk. Vannak olyan tagállamok, amelyek, úgy, amelyek megnyitják ajtajaikat, Libanonban, Jordániában és Törökországban is sokan segítenek. Az Európai Unió externalizálja a válságot, valójában azonban arról van szó, hogy elkerüljük a elkerüljük a felelősséget. Inkább a félelem kultúráját akarjuk növelni. Sajnos az emberi jogoknak ez rendkívül rosszat tesz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Holzer képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány kollégával együtt a hétvégén Libanonban és Jordániában jártam ott megbizonyosodhatunk arról, hogy ezek az országok milyen hatalmas terheket vállalnak magukra. A terhelhetőségük határát sajnos már elérték, és felmerült bennünk az a kérdés is, hogy mi történjék akkor, hogyha ez a rendszer nem működik tovább. Már most és láthatjuk, hogy a támogatások csökkentésével ez hogyan áll összhangban, illetve mi a kapcsolat ezzel. Jelentősen csökkentek a finanszírozási források, ez vezetett részben ahhoz, hogy Európába ilyen hatalmas menekült áradat érkezett. Üdvözlöm a tanács döntését, de attól tartok, hogy elkésett vele a tanács. A forrásokat gyorsan kell rendelkezésre bocsátani, tényleges forrásokra van szükség, és növelni kell azokat, ez a legfontosabb, más különben hatalmas problémákkal kell majd szembenéznünk. How? Hallahao képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én hazám Finnország azzal számol, hogy az idén 50 ezeren fognak menedék státuszért folyamodni az államhoz, ez tízszerese a hagyományos számnak zömmel iraki, szomáliai, szubszahaira Afrikából érkező fiatal férfiakról van szó. Azért érkeznek Finnországba, mert azt mondták nekik az embercsempészek, hogy egy lakást kapnak ingyen, jó élet várja őket Európában. Ehelyett viszont túl terhelt fogadóállomásokon tengődnek, nincs mit tenniük, mert nem várják őket lakások, és nem várják őket munkahelyek. Közelít a tél, és több tízezer frusztrált, csalódott fiatal férfi lesz majd az utcákon. Elnök úr, nagyon veszélyes és felelőtlen dolog megengedni ilyen kontrollálatlan, ellenőrizetlen módon a migrációt Európába, jobb határellenőrzésre van szükség, és gyorsabb visszatérítési intézkedésekre európai szinten köszönöm. Mindannyian már hónapok óta azt ismételgetjük, hogy ez egy nagy kihívás Európa előtt és a tagállamok előtt történelmi kihívás. Ma a humanitárius válság egyre terjed. Ezzel foglalkozunk. Nem csak az európai külső határokkal, <clears throat> egyesek szöges drótot húznak, de Európa belsején is. amit látunk, hogy a Balkánon hogyan jönnek az emberek, a második világháborúban emlékeztetett bennünket nők, gyerekek, elfáradtak, kimerültek, frusztráltak, és Európát kívánják elérni, és Juncker azt említette, hogy a menekültek választ várnak tőlünk azonnali segítségnyújtást az NGO-k részéről, a tagállamok részéről. Segítséget kell nyújtani azonnal Macedóniának, Szerbiának például, és azoknak az országoknak, amelyek Európa külső határán helyezkednek el. Koordonálni kell az a hotspot eh, központokat, nem csak a külső tagállam, határokon, hanem az egyes tagállamokban is ellenőrizni kell ezeket a belépéseket. Ezek az elemek sürgős kérdések, hiszen itt van a tél a küszöbünkön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt, mert nem lehet fél órával elhalasztani a szavazást. Mert hogyha mindenki, aki egy percet kap, egy másfél percet beszél, beszél, akkor ezzel fél órával el kell halasztani a szavazást, és ezt nem tehetjük meg. Mátyász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Schmidt úr, Timmermans úr, a menekültek humanitárius helyzetéről van itt most szó, de erről nem hallottunk semmit. Hallottunk érveket mellette, ellene, de nem hallottunk semmit a humanitárius helyzetről. Hol vannak a nyilvántartások? Milyen nyilvántartásba vették föl ezeket az embereket? Honnan tudjuk, hogy hány embert kell élelmezni? Hogyan tudjuk, hogy kiklépték át a határot, határt? teherautókkal olyan helyekre vitték, ahol amiről nem tudták, hogy itt, fognak most, el, itt fogják őket elszállásolni, korábbi koncentrációs táborokba. Hát elfogadtunk szerződéseket, a menekültekre vonatkozó szer, feladatunk az emberi méltóság védelme, az, egy, az egyenlőség, a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása, az egyének, az kisebbségek tiszteletben tartása. Nem lehet alakárt módon alkalmazni, használni ezeket a szerződéseket menekült válsággal nézünk szemben, minden kockán forog. Mi lesz most velünk? Lesznek-e kivételek, ezeket elfogadják, vagy nem? Micro, please. Mikrofont kérünk. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Nagyon sok mindent üdvözölhettünk az Európai Tanács és a bel- belügyminiszterek tanácsának következtetéseiből, de két dolgot hadd mondjak el. Az Európai Uniós nyugat kandidát jelölt országok balkáni országokat legalább meg kellett volna hívni az informális csúcs találkozóra. A korábbi szovjet blokk országainak tudnia, tudniuk kell, hogy milyen nagy a különbség aközött, hogyha valaki ért, vagy valakivel együtt hozunk döntést. Kizárni ezeket az országokat nem jó ötlet. Kedves kollégákat, hadd emlékeztessek arra a tanácsban, hogy a minősített többséggel hozott döntés, ami egyébként szerintem üdvözlendő, de akkor jó csak, hogyha végigmennek az úton. Hogyha nem akarnak végigmenni az úton, és nem vezetnek be szankciókat azokra vonatkozóan, akik nem tartják be a közös döntést, az megint csak a cirkuszt erősíti. Köszönöm szépen, Nattár képviselő következik. Elnök úr! A vita kérdés címét vonnám kétségbe. Menekült válságról szól ez a helyzet, ez a, ez a vita, de ezzel, hogy menekült válságról beszélünk, csak az embereknek, a, az embereknek az együttérzését akarjuk megszólítani. Nem menekült válságról van szó, hanem gazdasági válságról van szó. Robert Fico azt mondta, hogy a beérkezők 95%-a nem menekült, hanem gazdasági bevándorlók. Az Eurostat, az önök statisztikai hivatala, és azt mondta, hogy az ideérkezők 85%-a nem Szíriából jött, Pakisztánból, Algériából, Gambiából. Úgyhogy kérem, ne nevezzük ezt a, ezt a válságot menekült válságnak, válságnak. Lehet, hogy nem tartják ezt PC-nek. Ez a gazdasági bevándorlók válsága, nem a menekültek válsága. Timmermans úr arról van szó, hogy a szegény országokból, a gazdag országokba érkeznek az országok, és közben megszegik a nemzetközi jogot. E, ezzel kapcsolatban kellene tenni valamit. Mi csak bátorítjuk ezeket az embereket. Aztán mi a helyzet a biztonsági aspektusoknak? Az ISIS már figyelmeztetett bennünket, hogy elárasztják az, a kontinensünket ezekkel az iszlamista őrültekkel. De mi mit csinálunk? Mit csinálunk? a saját polgáraink életét kockáztatjuk, az itt a galérián ülők életét, azzal, hogy nem állítjuk le ezeket a csónakokat és hajókat. A német hatóság azt mondta, hogy az úgynevezett szíriaik egyharmada ö, ö, hamisított útlevelekkel érkezik, a fekete piacon veszi ezeket az útleveleket, nem tudjuk, hogy kik ezek az emberek. Az Európai Unió egyik alapértéke az emberek szabad áramlása. Most a dzsihád szabad áramlását tesszük lehetővé. A jövőben látni fogjuk, hogy milyen eredménye lesz ennek. Köszönöm. Mr. Nutel. Nutel úr. Point of order, Mr. President. Ügyrendi kérdés? Igen. Itt a többi képviselő minden, minden képviselő megválasztott ember, megválasztott, kép, megválasztott politikus, Timmermans úr, ön a bizottság tagja, nincs joga ahhoz, hogy közbeszóljon. Elnök, minket megválasztottak, magát pedig nem. Elnök, valójában egyáltalán nem az ügyrendről beszélt, úgy kérem, tartsa tiszteletben a ház szabályait. Hogyha őt megválasztották, akkor kérem, tartsa tiszteletben a megválasztott parlament szabályait. Kérdést kapott, kékertes kérdést válaszol rá? Kánút. Kán képviselő. Fél perce van. Thank you. If you put the mic on. Yes. Be van kapcsolva a mikrofonom? Igen, köszönöm. Libanon, Jordánia, Irak, Szerbia, ezeket az országokat mind felkerestem. Menekülteket láttam, nagyon sok menekültet. Paul Natánnak te szeretnék föltenni egy kérdést. A három éves kisfiú, aki áldozatául esett ennek a válságnak. Ön szerint ő micsoda? Az, ennek a kisfiúnak a családja sok éve már Törökországban volt, egy biztonságos országban, és azért akart Kanadába menni, hogy megcsináltathassa a fogsorát. Az igazi kérdés az, migránsok szállják meg a kontinensünket. Szaudarábia és Katar, Kuwait, Bahrein, Egyesült Arab Emírség semmit nem tesz, egyáltalán semmit. Csak példát mutatnak. Szaudarábia Németországban 200 mecsetet szeretne fölállítani. Hát ez őrültség. Őrültség. Csináljuk úgy, mint az ausztrálok. Ők tudják, hogy kell ezt csinálni. Honorévoli Kudricske. Kudricska képviselő következik. Komisja Europejska. Köszönöm szépen. Azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy a bizottság megértse azt, hogy a kötelező kvótákkal nem lehet jól megoldani ezt a problémát. Remélem, hogy a migráció, migrációt okozó okokra is találunk majd választ, megoldást. Nagyon fontos az, hogy határainkat, külső határainkat védjük Gorogországban és máshol is. Ez szükséges feltétele annak, hogy a problémát megoldjuk. Nagyon fontos az, hogy a hotspotok megfelelően működjenek, ez, erre nagyon nagy szükség van, és vissza kell fordítani a migránsokat ezeken a pontokon. De nagyon fontos az is, hogy a menekültek biztonságosak, biztonságban legyenek. Nos, Kérdés, hogy hogyan lehet azoknak az, azokban az országokban biztosítani a biztonságot, ahol vannak ilyen hotspotok. Vannak olyan kollégák, akik akik sária törvényel fenyegetnek minket, hogy, Európa, hogy ezt Európában is használják. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a határvédelmünket újra szervezzük, hogy igazán tudjuk védeni a határainkat, és ellenőrizni azokat. Nagyon fontos a megfelelő tájékoztatási kampány is, hogy a helyi lakosokat meggyőzzük arról, hogy a menekültek befogadása nem fenyegetés, hanem az emberi emberiesség bizonyítéka. Köszönöm. Megkelven kolléga. Um, thank you. Köszönöm szépen. Elnök úr, a parlament első ízben beszél a migrációs válság külső és belső aspektusairól, Hiányzott eddig a vitából a holisztikus megközelítés, hogy ezt a két elemet együtt vizsgáljuk. Három héttel ezelőtt a Deve szakbizottság delegációjával Törökországban jártam, és láthattuk, hogy ott nem folytatnak koherens politikát ezzel kapcsolatosan. Törökországgal beszélni kell, Törökország nélkül nem tudjuk megoldani ezt a problémát, és jobban egyet együtt kell működni az ENSZ ügynökségeivel és Csökkentettük az erre vonatkozó forrásokat, ezen változtatni kell. És igen, találkoztunk menekültekkel is Törökországban, ezek az emberek igenis menekültek, láttunk olyan gyermekeket, akik elveszítették egyik-másik végtagjukat. Szükség van pénzre is, meg, de biztosítani kell az oktatást is ezen gyermekek számára. Azért jönnek ide ezek a családok, mert elveszítették a reményt, Mindenképpen az oktatásra is pénzt kell fo- fordítani, és emellett egy legális útvonalat kell biztosítani a menekülttáborokból, és jobban kell támogatni azokat a civil szervezeteket, amelyek Szíriában működnek közvetlenül. Nem támogatjuk őket megfelelően. Ez is egy nagyon sürgető kérdés. Köszönöm. Sorry, there is a, there is a... Egy kékkártyás kérdést szeretnének önnek feltenni. Kíván válaszolni a kérdésre? Akkor tessék, 30 másodperce van. Sajnos mikrofon nélkül szólal fel az úr, most már bekapcsolta. Ön egyetérte azzal, hogy az iszlám államtól Európa felé közvetlenül egy szabad útvonalat biztosítsunk? Hát ennek semmi észszerű alapja nincs. Egyszerűen őrültség. Ez megváltoztatná Európa egész jövőjét. Elmondom, hogy nem tudok. Nigel Farage 15 hónappal ezelőtt azt mondta a brit nyilvánosság előtt, hogy többet kell tennünk a, a szíriai menekültek támogatására. Itt a lehetőség, ön mindeközben azt állítja, hogy a szíriai menekültek nem menekültek, úgy tűnik, hogy ön csak szavazatokat kíván szerezni ezzel a kijelentéssel, hogy Timmermans úr is korábban utalt rá. Mi Tisztelt képviselők! Még egyszer emlékezetükbe idézem, hogy föl lehet tenni kérdést annak az embernek, aki éppen interpellált, de a kék kártya nem arra való, hogy a saját véleményüket mondják el, hanem kérdés lehet ezzel föltenni. Kérem ezt egyik figyelembe. Köszönöm. Krasnodebski kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet az Európai Unión kívüli menekültáborokban drámai jelleget öltött. Nagyon fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtás nagy részét ott valósítsuk meg. Örvendetes, hogy végre megértettük ezt, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan kívánunk fellépni a tragédia okaival szemben. Ez egy teljesen más politikát kíván meg az eddigiektől eltérően, akár katonai fellépésről is szó lehet. Az nem oldja meg a problémát, hogyha Európa külső határait megnyitjuk az összes illegális migráns és menekült előtt. Még Németország is megértette mára azt, hogy a lehetőségei korlátozottak, visszatérnek szép lassan a realitások talajára. Nem sikerül mindent megoldanunk, nem fogjuk tudni megváltani a világot, mondják most már ők is. Az Európai Parlamentben is világosan ki kell mondani azt, hogy nem tekinthető humanitárius megoldásnak azt, hogyha Európán belül áttelepítjük a migránsokat, és egy olyan országban való ö, létre kényszerítjük őket, ahol nem szeretnének élni, miközben adott ország sem kívánja befogadni igazából őket. Krasnodebski képviselő, kékkártyás kérdést szeretnének feltenni önnek, megválaszolja? Etheridge úr, parancsoljon! Köszönjük szépen az elmondottakat, sok észszerű dolgot mondott, de egyetérte velem abban, hogy az egyik legszégyen dolog, ami a válság során történt, a migránsokkal, menekültekkel, vagy akárhogy is nevezzük őket, az, hogy van, aki felhasználja a szenvedő emberekről készült képeket, ezáltal manipulálva a közvéleményt, és ezáltal ahelyett, hogy az Európai Unióban és a tagállamokban szükséges eh, határok védelmének